a demokráciát. Köszönöm. Kedves kollégák, bejelentésem van. Felolvasom angolul. Talán gyorsabb. David Martins úr repülőgépe késni fog, de David Martens jelentése ezért nem a tervezett időben fog lezajlani, ha a ház ebbe beleegyezik. Nagyon fontos ez a jelenzés, és azt kérem a háztól, hogy ezt fogadják el, hogy az est utolsó napi rendjéként tűzzük pontra. Tehát sorrendi változtatásra és nem tartalmi változtatásra kérem önöket. Kérem, fogadják ezt el. Az előadón itt kell, hogy legyen a vita alatt. Mivel ez formális napirendi változtatás, ezért kérem a ház egyetértését. Remélem, megkapom. Very much. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Uh, thank you. Um, uh,